Bueno, vamos a comenzar, por favor. Kezdjük el, kérem szépen. Estamos esperando al señor Brock. Brock urat várjuk, de annyira kicsúsztunk már az időből, hogy kérném, hogy maradjanak csendben. Bon. Eh, vamos a esperar, o sea, no vamos a esperar. Tehát nem várunk Brock úrra, mert nincs időnk, majd ha megérkezik, akkor bekapcsolódik a munkánkba. Ez a meghallgatás, amelynek tárgya a törökországi jogállamiság helyzete, ez elkülönül attól az eszmecserétől, amelyet Alice Achimmal tartunk. Az Európa Ügyekért Illetékes Miniszter helyettesről, aki éppen Brüsszelben járt, és jelezte, hogy szeretne megjelenni a szakbizottságunk ülésén, úgyhogy minden további, nélkül, minden további késerem nélkül megköszönöm, hogy eljött, és meg is adom a szót. Parancsoljon! Dear Chairs and members of committee. Tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok! Először is nagyon köszönöm, hogy eljöhettem erre a nagyon érdekes ülésre, és Köszönöm azt is, hogy a törökországi államcsint követően a demokráciát támogatták. Ha megengedik, törökül fogok beszélni, mert van tolmácsolás, úgyhogy mostantól kezdve az anyanyelvemet használom, a török nyelvet. I think we are ready. Azt hiszem, hogy készen állunk, igen. Öncelikle e, şunu söylemekte yarar var. E... Köszönöm. A következőket szeretném elmondani. Törökországban július 15-én, illetve július 15-e után teljesen új helyzet állt elő. Egyszerűen csak azt kell most mondanom, hogy államcsíny kísérlet következett be. És a két időszak, amelyet elválaszt ez az államcsíny kísérlet, egészen más. Törökországnak ennek következményeit kellett elszenvednie. Manolis úr mellettem majd részletesebben ismerteti önökkel az államcsíny eseményeit, mert ő is olyan országból származik, ahol voltak már ilyen államcsínyek, úgyhogy nagyon jól ismeri ezt a helyzetet. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megosztunk önökkel bizonyos aspektusokat az államcsíny vonatkozásában. Nagyon nehéz elképzelni ugyanis, hogy milyen következményekkel jár egy államcsíny. Akik tudják, hogy mi történt. El kell mondanom, hogy július 10-én este 10-kor alacsonyan repülő gépek Ankara és Isztambul fölött robbanásokat tapasztaltunk, és aztán az információ elterjedt, a tévében kezdtek beszámolni arról, hogy milyen hatása volt annak, hogy egyes katonai erők Isztambulban, Akarában, például Isztambulban az egyik Boszporusz hidat foglalták el. Ankarában az egyik főtérre mentünk a fiammal, és találkoztam az egyik barátommal, a törökországi parlament egyik képviselőjével, és megbeszéltük azt, hogy mit hallottunk, hogy gyakorlatilag államcsin kísérlet történt, és mindenképpen szükség volt arra, hogy a közvéleményt is tájékoztassuk arról, hogy mi történik. Össze kell fognunk közvéleménnyel annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mi történt. Tehát mentünk tovább az ankarai főtérre, illetve a török parlament irányába, és körülbelül éjfélkor léptünk be a parlament épületébe, és egy nyilvános nyilatkozatot tettünk, hogy valóban államcsíny kísérlet folyik, és az embereknek fel kell lépniük ez ellen. hogy a jogállamiságot fenyegeti veszély az országban. Aztán hamarosan ezt követően sajnálatos módon bombázni kezdték a parlamentet, Úgyhogy nagyon nehéz és veszélyes helyzet alakult ki. Folytatták három óra utánig a légitámadásokat. Úgyhogy ezek voltak annak az éjszakának a drámai eseményei és traumatikus eseményei. Ilyenre még nem volt példa. Az ankarai parlament épületének bizonyos részeit teljes mértékben lebombázták. megtámadták bizonyos területeit, más középületeket is. 241 állampolgár, aki ö, fellázadt ez ellen, ö, vagy a helikopterek, vagy a bombázások áldozata lett, vagy a szárazföldi csapatok gyilkolták meg őket. Sajnálatos módon halálos áldozatokkal járt ez, csak röviden szeretném ezt elmondani. Összegyűjtötték a testrészeket, és a holttesteket, és a parlament épülete elé helyezték. Ez egyszerűen szörnyű volt. Az állampolgárok, illetve a rendfeltartó erők megpróbáltak ezzel szemben fellépni. Nem terrorista szervezetről volt szó, a Fethullah Kuhán ö, ö, ö, szervezetről van szó, ö, ö, nagyon sok ügynökség, magánszféra, ö, állami szféra, ö, ö, gyakorlatilag ö, több ö, tagját tudta magának ennek a terrorista szervezetnek. Ez a 40 év átlátható vagy nem átlátható módon úgy telt el, hogy bekerültek ennek a szervezetnek a tagjai gyakorlatilag mindenhova. A civil társadalomba, a médiák világába, illetve bizonyos mértékig az átláthatósága miatt ennek a szervezetnek eh, nagyon nehéz volt megérteni, hogy hogyan lépnek fel nyitott módon voltak jelen a médiákban, az oktatásban, de emögött egy olyan szervezet állt, amelynek a célja az volt, hogy aláássa az államot. Ezen erőfeszítések során, amely sokkal korábban kezdődött, mint az államcsíny kísérlet, már más módszerekhez is nyúltak, megpróbálták különböző módon egyes személyek mm, hírnevét aláásni, zsaroltak embereket. Július 15-én, miután megszabadultunk ettől, az egész rendszert rábra kellett állítani, hogy újra megszervezzük az államot, és ezeket a személyeket eltávolítsuk, hogy teljes mértékben megszabaduljunk tőlük. Hm? Miniszterelnökünk az alkotmány 21-es cikkére utalt, és ö, sürgőségi állapotot hirdetett meg. Ez nyilván nem csak a bel- és külpolitikát eh, érinti, hanem a nemzetközi eh, megállapodásokat is, amelyeknek Törökország része volt. Itt az Európai Emberjogi Egyezményre is gondolok, illetve egyes derogációkra, a 15. cikk harmadik bekezdésére gondolok itt, amely bizonyos derogációkat tesz lehetővé sürgőségi állapotban. A 15-ös cikkre mindenképpen hivatkozni kellett ebben a helyzetben. Annak érdekében, hogy a, az államcsin kísérlet következményeivel számolhassunk. Aztán 2016. november 30-a következett, következik, addig tart ez a helyzet. Ez nem teljesen idegen, hiszen Franciaországban is szükségállapotot vezettek be a terrorista támadásokat követően, Nálunk a helyzet rendkívül súlyos, ugyanis ez az ország teljes területére kiterjed. A helyzet talán még súlyosabb, mint ami a szükségállapot bevezetését Franciaországban indokolta. Tehát ez a mostani helyzet. Számos olyan terrorista cselekményre, bombatámadásra került sor az Atatürki repülőtér ellen Isztambulban, amelyek megelőzték a pucs kísérletet, de akkor nem vezettünk be szükségállapotot. A helyzetet akkor igyekeztünk ha nem is a teljes normalitás, de valahogy a normalizálás felé terelni. meg kell még említenem, hogy a szükségállapot bejelentése nem esik az török alkotmány hatáskörén kívül, mint ahogy említettem, erre a 21-es cikk ad alapot, illetve az Európai Emberi Jogi Egyezmény 13, 15 per 3-as bekezdése is. A szükségállapot bejelentése a szokásos, normál parlamenti szavazási eljárás son ment át, és az országos közlönyben is megjelent. Tehát még egyszer. Meg kell említeni, hogy ez a szükségállapot bejelentés konszenzusos volt, az összes párt támogatta, az ellenzéki pártok is. És azt akartam most csak itt bemutatni, hogy ez egy teljesen demokratikus folyamat. Tengo muchísimas preguntas. Rengeteg kérdésem volna, de elméletileg 11-kor vége kell legyen az ülés ezen részének. Csak egy perc hiányzik addig, tíz percet tudunk még biztosítani, de annál többet sajnos nem. Többen jelentkeztek a képviselők közül is. Először is frakciónként szeretném mindenkinek megadni a szót, és ha utána lesz még egy kis időnk, akkor folytatjuk. De feltételezem, hogy a miniszterhez szeretnének kérdéseket intézni, de mivel a jogállamiságról szóló ülésünkre ezt követően kerül majd sor. Tehát Szeretnék minden frakciónak, megad, szeretném minden frakciónak megadni a szót, aztán pedig meglátjuk, hogy más is szót kaphat. Először is Búsói úr. Un minuto, por favor. Egy percben kérném. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van fordítás törökre? 29-es csatorna. Három eh, pontot szeretnék felvetni az államcsényt követően. Most itt részletekben nem bocsátkoznék magával a pucsal kapcsolatosan. Arról tájékoztattak, hogy a július 15 é után eh, eh, börtönbe zártak, nem kapnak ügyvédi segítséget, és akiket nem zártak börtönbe, azokat is megfélemlítik. Második kisvállalatok, több mint 300 nagy vállalat államosítására került sor, ezeket aztán az állam újra értékesíti. Ezen vállalatok összértéke több mint 50 milliárd dollár. Hogyan reagál erre a török kormány? Harmadsorban pedig számos megbízható forrásból származó jelentés, például az Amnesty International, a Human Rights Watch arról számol be, hogy számos esetben a fogvatartak kínzására került sor a börtönökben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Panceri úr. Csak egy rövid megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. Önök az egyezmény 15. cikkét alkalmazzák azonban. Ennek értelmében nem szabad a kettes cikktől eltekinteni a hármastól, négyes és a hetestől ugyanezen egyezmény vonatkozásában. Mivel nyilvánvalóan uh, hallottunk az eseményekről, kérdésem az, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük, és hogyan kell szembenézniük a nemzetközi közösséggel ezen szakbizottságon túl. Nem Nemeszméker úr, köszönöm szépen. Miniszter helyettes úr, megnéztem a számokat. A sikertelen pucs kísérlet után 6000 főt fogtak eltartóztattak le, jogászokat, emberi jogi aktivistákat, 1700 ügyészt, bírót zártak börtönbe augusztusban, és legtöbbjük nem kap jogsegélyt, jogi segélyt. Számos jogászt, ügyvédet megfélemlítettek, visszaélésekre került sor. Mindez úgy tűnik, hogy aránytalan reagálás a kormány hatóságok részéről. A sajtóra gyakorolt nyomás is igen komoly újságírókat tartóztattak le, szerkesztőségeket zártak be. Flandriában egy újságírót szintén megfélemlítettek. Említette a Gülen féle mozgalmat, mint terrorista szervezetet. Szerintem ez így nem helyes. A terrorizmus azt jelenti, hogy valami jogi alap nélküli fenyegetésre kerül sor, vagy erőszakra, és az, ez az erőszakos megnyilvános az ártatlan állampolgárokkal szemben nyilvánul meg. Milyen tettek illeszkednek Güller részéről ebbe a definícióba ön szerint, ami az aránytalan intézkedéseket indokolja? Köszönöm, Demezmaker úr. Ausztravicius úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A megbukott júliusi pucs óta számos politikai képviselőcsoport, mint az ALDE, elítéltük ezt a jogellenes politikai fellépést, de számos letartóztatásra került sor, és állami tisztségviselőket, tanárokat, professzorokat is elbocsátottak. Nem elszigetelt esetekről van itt szó, hanem több tízezerre tehető az érintettek száma. Hogyan tudja tehát megmagyarázni azt, hogy tanárok, professzorok is részt vettek a török magyarázat szerint az állam ellenes hivatalos cselekményekben, és milyen arányossági elvet követtek, miután megszületett ez a döntés. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Austrevicius úr. Uh, Házi Gyorgú képviselő a szó. Κυρία Πρόεδρε, απλώς για να κάνουμε την συνεδρία πιο σύντομη, οι ερωτήσεις... Köszönöm. Rövid uh, szerettem volna lenni, ezért a kérdésemet benyújtottam írásban. majd felolvassák őket. Señora Harms, perdón. Harms asszony, köszönöm. Én először is hangsúlyozni szeretném ismételten azt, amit a török parlamenti kollégákkal és az AKP párt egyéb képviselőivel szemben is már megegyeztem. Természetesen határozottan elutasítjuk ezt a katonai pucsot, de azok alapján, ami azóta történt, rendkívül aggódunk amiatt, hogy vajon a pucs után Törökország képes-e fenntartani a jogállamiságot. Az, amit Demes Máker úr elmondott, azt csak támogatni tudom. Valóban komolyak az aggájaink azzal kapcsolatban, hogy a jogállamiságot tudják-e biztosítani. Egy, egyetlen problémát szeretnék ebből kiemelni, az őrizetbe vett és bebörtözött személyek között több ezer államügyész, illetve bíró is van, és számukra nem biztosított a védelem joga, egyéni eljárásokat sem kapnak. A független bírók szervezetét Törökországban betiltották, a, és éppen ezért most azt szeretném tudni öntől, hogy a bírók Törökországban az előkészítendő eljárások során egyáltalán hogyan legyenek képesek arra, hogy függetlenül hozzák meg döntéseiket, ha egyszer azzal konfrontálódnak, hogy az ő kollégáik, a bírák, illetve az ügyészek egyik napról a másikra börtönbe kerültek azért, mert kísérletet tettek arra, hogy független döntéseket hozzanak. Azok a bírók, akik most a börtönben vannak, mind azzal szembesülnek, hogy terrorizmus gyanújával illetik őket. Tehát hogyan tud egy bíró függetlenül dönteni egy ilyen helyzetben, amikor az igazságszolgáltatás ellen irányulnak ezek a döntések. Elnök, az utolsó frakciónak szeretném megadni a szót, amely még nem szólt hozzá. Senki másnak nem tudom megadni a szót, mert a miniszternek is válaszolnia kell. Őszintén sajnálom, de nincs időnk. Nagyon kicsúsztunk az időből. Van egy másik meghallgatás is az emberi jogok, illetve az jogállamiság helyzetéről Törökországban ezen napi rendi pont után, ott is felszólalhatnak, de hogyha most mindenkinek megadom a szót, akkor a miniszter nem tud majd válaszolni. Tehát minden frakció hozzászólt már, amelyik, amelyik jelentkezett, és Papadakis úr az utolsó. Uh, Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Alapvetően Szeretnénk megérteni a török kormány álláspontját. Az a helyzet, hogy kétségek merültek fel a Genfi Egyezmény vonatkozásában, hogy egy kormány odáig jusson el, hogy egyes nemzetközi egyezményeket, mint a Lozánit megkérdőjelezen. És kétségei legyenek nemzetközi határokat illetően. Ez közelmúltbeli esemény Törökországban a török kormány kétségbe vonja ezeket a nemzetközi határokat, és óriási felelősség jár ezzel. Ugyanis egy ilyen instabil régióban, ugye ott van Szíria, a szomszédságban, az, Amerikai Egyesült Államok imperialista fellépése és mások is, akik itt a szíriai konfliktusban részt vesznek Törökországgal együtt. Törökország iraki területeket is elfoglalt. Úgyhogy ezeket a nagyon komoly kérdéseket felvetni ilyenkor, amelyek nem, nacionalista gyűlöletet szítenek. A török kormány a közelmúltban a Lozáni Egyezménnyel kapcsolatban tett bizonyos kijelentéseket, ezért teszem föl ezt a kérdést. Mindez a jövőbeli gyűlölet talaját veti meg. Go on. Kedves barátaim, Július 15-én este azt kérdeztem magamtól, illetve mi volt az első gondolatom, ami eszembe jutott. Nem éreztem félelmet, de úgy éreztem, hogy szégyellem magam. És ezen kívül Törökország egy fejlett ország, demokratikus rendszerű ország, jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása az elmúlt 50 évben óriási fejlődés szemtanúi voltunk. Második dolog a szégyent követően, amit éreztem, és elsősorban azért szégyeltem magam, mert Európából a csend, a hallgatás jött csak. Egy jogállamiságra épülő országban meg kell védelni a jogállamiságot a pucsistákkal szemben, ugyanakkor semmiféle segítséget nem kaptunk Európától ami a jogi képviseletet illeti. Minden egyénnek joga van a jogi képviselethez, és minden magánszemély, akit, aki ellen vádat emeltek, vagy e, akivel eljár, szemben eljárás indult, vagy börtönbe került, jogosult a jogi képviseletre. a minisztériumokban, ahol különösen nagy felfordulás volt, csoportok jöttek létre, ahol a munkatársak panasszal élhettek, minden panaszt pedig alaposan kivizsgáltak. Ezt szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt egy pucskísérlet zajlott légitámadás hajtottak végre épületekkel szemben, katonai helikopterek szálltak, ez egy rendkívüli helyzet volt. És ezen kérdések közül senki nem tette fel azt a kérdést, hogy miért öltek meg több mint 2000 embert. Mit tett a kormány az életvédelem érdekében? Nagyon sok minden történt, de ezekről senki nem tesz említést. Egyszerűen azt kell mondanom, hogy, mind, hogy a panasz tételi mechanizmus a jogi képviseleti rendszer a helyén van, a jogi védelemre mindenkinek joga van, ez mindenki számára nyitott, megfelelő biztosítékokkal, garanciákkal. Most pedig több nemzetközi szervezettel is együttműködünk annak érdekében, hogy megvédjük az értékeinket. Az AKP hatalomra kerülése óta Az országunk intenzíven fellépett a kínzással szemben. Tehát minden állítólagos kínzás nem helytálló. Egyébként nyitva állunk bármilyen kérdésre válaszolni ez ügyben. A 15-ös cikket illetően, az emberi jogi egyezmény 15-ös cikkét illetően, Nyilván ezt az egyezményt az Európa, Európa Tanács minden tagja aláírta, és a 15-ös cikkben foglalt derogáció egy meghatározott helyzetre vonatkozik. Mi semmiféleképpen nem léptünk túl ezen cikk rendelkezésén. A jogállamiság, a közrend változatlanul fennáll, tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, kivéve azokat a derogációkat, amelyek kifejezetten a 15-ös cikkben szerepelnek. Még egyszer, tehát a derogációkat a török köztársaság nemzetgyűlése és a civil társadalom is megvizsgálta. A szükségállapotot illetően nyolc ország Európában szintén bevezetett ilyen-olyan formában szükségállapotot, tehát másút is vannak erre példák. És itt elhangzott egy személy, akit fogva tartanak RD Access. Ő volt az egyik kitervelője a pucsnak, pucskísérletnek. Ő egy tudós, egy meghatározott egyetemen magas pozíciót tölt be, Artiloxus a Fetula Gülen mozgalomnak, terrorista szervezetnek volt a tagja, és őt nyilván elbocsátották az egyetemi állásából másokhoz hasonlóan, akik szintén csatlakoztak a Gülenféle szervezethez. Úgyhogy nem ő volt az egyetlen, más tudósok és egyetemi tanárok is ugyanerre a sorsra jutottak, gyakorlatilag ők önmagukat adták fel. Úgyhogy ezt a dimenziót is érdemes megnézni, hogy a tudós világ, a, az értelmiségek hogyan vettek részt ebben a mozgalomban. És ők belátták, hogy sok esélyük nincsen, ahogy itt az események alakultak. Minden esetre ők támogatták ezt a terrorista szervezetet. Ők most a ö, szokásos vádemelési eljárásban részesülnek, de ez nem jelenti azt, hogy nem kaphatnak-e jogi védelmet, vagy jogi képviseletet, jogsegét a lehető legteljesebb mértékben. Lozan anlaşmasıyla alakalı e, açık... Ami pedig a Lozani egyezményt illeti, Jelenleg vita folyik Törökországban arról, hogy a Lozani Egyezmény siker volt-e Törökország számára vagy sem. Ez egyelőre egy elméleti vita. Nos, ez nem az utolsó alkalom volt, amikor Törökországról beszélünk sőt a miniszter elég spontán módon csatlakozott most hozzánk. Ezt követően lesz egy meghallgatásunk szakértők és emberi jogvédők jelenlétével. Arra kérném önöket ezért, hogy maradjanak itt a teremben, hiszen a vendégeink is már itt vannak. Miniszter úrnak pedig köszönöm, hogy eljött. Vamos a proseguir. Folytassuk. Itt van velünk Brock elnök úr, úgyhogy megpróbáljuk egy kicsit felgyorsítani a tempót, hogy mindenki hozzászólhasson, mert nagyon sok kollégába kintek voltunk belé folytani a szót. Frau Präsidentin! Elnök asszony! Kefeloganis úr, hölgyém és uraim, nagyon örülök annak, hogy ma megtarthatjuk itt ezt a meghallgatást. Nyilván tudják, hogy Kati Pirivel együtt nyáron a pucsot követően Törökországba utaztam, és kénytelenek voltunk megállapítani, hogy azt hiszem helyes, hogy egyértelműbben ki kellett volna fejeznünk azt, hogy mennyire ellenezzük ezt a pucsot. Ugyanis ez a pucs, amely egy katonai beavatkozás volt egy demokratikusan megválasztott kormány ellen, egy pucs, amely egy támadást jelentett a parlament ellen, és aminek során meg lehetett állapítani azt, hogy 140 parlamenti képviselő egy hajszál hiány életét vesztette volna, úgyhogy egy kicsit máshová irányul a támadás. A politikai, a belpolitikai fejlemények, illetve ennek a helyzetnek a belpolitikai értékelése szempontjából én inkább preferálnám azt, hogy egy demokratikusan megválasztott kormányra egyeztessünk egy katonai hatalommal szemben. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és azt is belátom, hogy a pucs eredménye során azt hiszem, hogy alábecsültük azt, hogy ott bizonyos események voltak alakulóban. Úgy tűnik, hogy voltak különböző struktúrák. Az állami struktúra, és az államon belüli létesítményekben is voltak struktúrák, amelyek hosszú ideje alakultak ki, méghozzá a Gülen mozgalommal, és úgy gondolom, hogy ez jelentős mértékben elbizonytalanította a helyzetet az országban, és alásta a stabilitást, a pulcsot, illetve ezt a párhuzamos struktúrát. Úgy gondolom, hogy a kormány egyébként hosszú időn keresztül együttműködött ezen párhuzamos struktúrákkal gyakran eh, folyik az együttműködés egy bizonyos eh, cél elérése érdekében, aztán pedig kiéleződik a hatalmi harc. Erre a történelem során azt hiszem vannak párhuzamok, de ez természetesen nem mentség eh, a pucsra nézve, ezt el kell mondanunk, és ezt el is ismertük az egyeztetések során. Volt tehát ilyen együttműködés, amikor arról volt szó, hogy a kemalistákat kiűzik a hadseregből, akiket aztán helyettesítettek a gülenisták által, és főleg az igazságszolgáltatás rendszerében volt ez megfigyelhető. És úgy gondolom, hogy ezt meg kell állapítanunk. Ez az egyik. És azt is meg kell jegyeznünk, hogy fontos számomra az, hogy Törökország egy olyan ország legyen, amely a nyugat oldalán áll és gondoskodnunk kell arról, hogy ez a Törökország belpolitikai és külpolitikai szempontból ne ellenkező irányba haladjon. Az emberek számára Törökországban, de számunkra is ez egy fontos érdek, nem csak a migráció problematikája miatt, hanem a globális stratégia miatt. És ezek után természetesen mindez nem jelentheti azt, hogy mindennel meg kell elégedjünk. Törökország pedig az emberi jogok, az alapvető jogok és a jogállamiság elvei szempontjából más mércének kell megfeleljen, mint más országok, ugyanis Törökországot, Törökországra egy tagjelölt országként kell tekintenünk. Egy olyan országról van szó, amely szeretne az Európai Unióhoz csatlakozni, tehát ezen elveknek meg kell felelnie a szólásszabadság, a vallásszabadság, a jogállamiság elveinek érvényesülnie kell Törökországban és az a benyomásunk, hogy az elmúlt hónapok és évek során inkább romlott a helyzet, ahelyett, hogy előre haladt volna. Éppen ezért izgalmasnak tartom a 23-as, 24-es fejezet megnyitását, mert akkor sokkal egyértelműbben átvilágíthatnánk a helyzetet. De úgy tűnik, hogy ez megint egy másik lapra tartozik. Jónak tartom, tehát, hogy erre a meghallgatásra ma sor kerül, a jogállamiság kérdését fontosnak tartom megvizsgálni, figyelembe véve Törökország helyzetét, illetve azt, hogy egy tagjelölt országról van szó, de figyelembe véve azt is, hogy a pucs kérdését kezelni kell. Törökország most egy szükség van, látjuk, hogy sok embert elbocsátottak, felmentettek tisztségéből a közigazgatásban, többeket bebörtönöztek, és a múlt héten lehetőségem nyílt arra, hogy az Európa Tanács főtitkárával, Jáklándal is beszéljek erről. Jáklánd úr, aki Törökországban járt, és javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy a jogállamiság és az arányosság kérdése is szorosan összefüggnek, ezeket meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a bebörtönzöttek, elbocsátottak, illetve akiket felfüggesztettek állásukból, mennyiben érvényesült az ő esetükben a jogállamiság, illetve az arányosság elve, meg kell vizsgálni, hogy ismét vissza lehet-e helyezni őket állásukba. Úgy gondolom, hogy ez most ezt az Európa Tanács lehetőségei alapján kell megvizsgálni, és úgy tudom, hogy Törökország kész arra, hogy az Európa Tanácssal együttműködjön. Ezt ezt az állapotot tehát felül kell vizsgálni, meg kell vizsgálni. Véleményem szerint a kötelességünk ebben részt venni, és leszögezni azt, hogy a csatlakozási tárgyalásokhoz vezető folyamat, és részben ettől függetlenül a pucs feldolgozásának arányosságát is a jogállamiság alapján kell végrehajtani, és éppen ezért nagy érdeklődéssel szeretném meghallgatni a szakértők véleményét hol látnak ők hiányosságokat, hol látnak előrelépéseket, amelyek alapján az elkövetkezendő hetek és hónapok során a török partnereinkkel is tovább folytathatjuk a párbeszédet, hogy ismét helyreállítsuk a kapcsolatrendszerünkben a normalitást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Brock elnök úr. Nem tudom, hogy Kefalogianis úr, aki a parlamenti delegáció elnöke szeretne hozzászólni. Először is üdvözlöm a TROA szakbizottság tagjait, Elmar Brock urat, a törökországi jogállamiságról tartott meghallgatás keretében. A parlamenti szakbizottságok és delegációk közötti együttműködés nagyon fontos, hogy egymás tapasztalataiból és forrásaival élni tudjunk. A közös parlamenti bizottság évente háromszor ülésezik. A törökországi képviselőkkel, parlamenti képviselőkkel találkozunk. A július közepén történt pucskísérlet miatt az esedékes ülést elhalasztottuk, de Sahin miniszterrel és Kankár úrral tovább folytattuk a tárgyalásokat, és véglegesítettük az ülésünk napirendjét, amit az év hátralévő részében, illetve 2017-ben fogunk megtartani. Nagyon fontos ez a vita a törökországi jogállamiságról, és remélhetőleg ezt Ankarában folytatni tudjuk. Már egy külön felhatalmazást kértünk az Európai Parlamenttől, ahhoz, hogy meg tudjuk erősíteni azon álláspontunkat, hogy egy stabil Törökországra van szükség, demokratikus rendszere épülő Törökországra. A miniszter úr is azt hiszem ezt próbálta elmondani a Lozáni Egyezménnyel kapcsolatosan. Ezt a nemzetközi egyezményt számos ország aláírta, Belgium, az Egyesült Államok, Japán, Törökország, Görögország, Bulgária és egy sor egyéb ország. Ez képezi az alapját az új török demokratikus államnak az ottomán birodalmat követően. Nagyon fontos, hogy ezt a régiót évtizedekre igyekezett az egyezmény stabilizálni. A török-szír határokra különös tekintettel Ezek jó kiindulási alapot jelentettek ahhoz, hogy meg tudjuk fogalmazni, mire van szükség a török fél részéről. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. Nos, ahogyan már többször elmondtam a délelőtt során, nagyon-nagyon kevés az időnk, megértést kérek mindenkitől, és kérném, hogy koncentráltan vezessék fel gondolataikat, hogy mindenkit meg tudjunk hallgatni, hiszen erről van itt szó, ez egy parlament, úgyhogy aki szintén szót kell, hogy kapjon az a képviselők sora, ezért most nagyon röviden az Európa tanács részéről Amber Biolének adnám meg a szót, hiszen ahogyan Brokkur is elmondta, az Európa Tanácsnak kulcsfontosságú szerep jut. Parancsoljon! Thank you, Madam Chair. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm, hogy az Európa Tanácsot is meghívták a meghallgatásra ma. Tulajdonképpen Strasbourgban a Savasoglu úr ö, hozzászólt már az Európa Tanács ö, közgyűléséhez, ö, és ezért a főtitkár arra kért, hogy mivel ő nem tudott eljönni, képviseljem őt ma a meghallgatáson, és tájékoztassam önöket arról az együttműködésről, amelyet az emberi jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatban folytatunk Törökországgal. Ezekben a témákban három fő kezdeményezés miatt folyik a dialógus. Az ENSZ főtitkárának döntése végrehajtása, a ö, sürgőségi állapot, illetve a kínzás megelőzésével kapcsolatos bizottság tevékenysége. Nézzük az elsőt, a bírósági döntést. Egy informális munkacsoport jött létre 2015-ben ennek érdekében, hogy az igazságügyi minisztériummal együttműködjön Törökországgal. Júniusában, júniusban került sor az utolsó ö, ülésre, ez a szabadságjogok korlátozása, az emberi jogok problematikája, a, a, az ugyanazon egyezmény 11-es cikkehez kapcsolódó ö, gyülekezési ö, szabadság témájában. A jogszabály széles körű értelmezését illetően, ami a terrorizmust illeti, a, BT, a BTK ö, bírósági eljárásra utaló részeit idézném. A 10-es, 11-es cikkek megsértésével kapcsolatban vetődött fel ez a probléma, mert több mint 200 eset került bíróság elé. Aztán a török hatóságok is vizsgálják a munkacsoport konklúzióit. A cél hogy az emberjogi bíróság határozatainak végrehajtását elősegítsék, és ha lehet a következő időszakban a, ezeket a ö, problémákat elkerülhessük. A 2010. július 21-i pucskísérletet követően ö, az egyezmény 15. cikkének harmadik bekezdése alól derogációt kaptak. A 15. cikk értelmében a török hatóságok tájékoztatták a főtitkárt ezt követően, hogy milyen intézkedéseket hoztak a, a sürgősségi eh, állapotot illetően. Háromféleképpen eh, születtek törvények Törökországban. Először is a főtitkár megkapja a törvénytervezeteket és dialógust kezdeményez. Szeptember 2-án ebben a témában ülésre is került sor. Törökország igazságügyminisztériuma képviseltette ott magát, illetve szakértők ebben a minőségben, és Ankarában is volt egy találkozó szeptemberben. Ennek célja az volt, hogy az arányosság tiszteletbetartásával kell ezeket az intézkedéseket fogonatosítani az emberjogi egyezmény tartalmának tiszteletbevételével. A második kezdeményezés a Velencei Bizottsági volt az alkotmányjog témájában, akik a parlament tehát meghívták, hogy monitorozzák ezeket a törvényeket, amelyek a sürgőségi állapot vonatkozásában születtek. A Velencei Bizottság készíti a véleményét a törvénytervezetekről, és decemberre fog ez elkészülni. A Velencei Bizottság a törökországi parlamenti immunitástól való eltekintéssel is foglalkozik. Velencében fognak dönteni erről. Remélhetőleg a hatóságok is megfelelően intézkednek. Nézd, Buznik úr! Múlt héten pénteken egy memorandumot fogalmazott meg látogatását követően Törökországban. Ez nyilvánosan hozzáférhető. az Európai Emberi Jogi Egyezményben található kérdésekkel kapcsolatos. A kizás elkerülésével foglalkozó szakbizottság Törökországba látogatott azzal a célral, hogy megvizsgálják, hogy milyen körülmények között tartanak fogva olyan személyeket, akik a közelmúltban bekövetkezett pucskísérlet során kerültek letartóztatásra. Több száz embert érintett ez Ankarában, Isztambulban és Izmirben. Azonnal befejezem. A jelentés a török hatóságokhoz kerül novemberben, és hogyha hozzájárulnak, a jelentés ezután ö, hozzáférhetővé válik. Végül azt szeretném elmondani még egyszer, hogy Törökországgal más jogállamiságot érintő kérdésekben is együttműködünk, és az Európai Bizottság által finanszírozott programok kérjetén belül, amelyekért rendkívül hálásak vagyunk. Köszönöm. Leven. Köszönöm szépen. Leven Korkut eh, professzor kap most eh, szót, eh, alkotmányjogász a Medipoli Egyetemen, és tagja volt a Nemzeti Emberi Jogi Intézetnek is Törökországban. Parancsoljon öni a szó. törökül fogok beszélni, de ha további pontosításra szorulnak, illetve további magyarázatra, akkor visszatérhetek angolra is. Uh, <clears throat> uh, uh, Nos, először is, ami a katonai pucsot követő időszakot illeti, Először is erről szeretnék beszélni, de főleg az emberi jogi aspektusokra szeretnék koncentrálni. A pucskísérlet 241 ember életébe került, tehát ez egy eléggé véres pucskísérlet volt, ahogyan azt Ali Shahin is elmondta. Ha most az emberi jogok helyzetéből tekintjük akkor természetesen nagyon fontos, hogy sor kerül most az események feldolgozására. Ez a török állam, valamint az igazságszolgáltatás feladata. Nem szabad, hogy büntetlenség álljon fenn ebben az ügyben. És természetesen azt is ki kell deríteni mindenek előtt, hogy kik volt az illetékes, a felelős, kimozgatta a szálakat, mi minden húzódott meg ezen pucskísérlet mögött. És ez az, amit egyébként egy jogállamnak egy ilyen helyzetben meg kell tennie. Hiszen itt az emberek veszítették el életüket, éppen ezért ki kell deríteni az igazságot, és természetesen a nyilvánosságot is a lehető legszélesebb körben tájékoztatni kell. És amíg mindez megtörténik, természetesen a jogállamiság elveinek is érvényesülniük kell. Hiszen a jogállamban van jó néhány eszköz, amelyel élni lehet, ennek kapcsán folyik a vita, és ahogy az Európa Tanács képviselője is elmondta, már készült egy jelentés is, ami egy elég jó keretet biztosít. A közalkalmazottak természetesen komoly megfigyelés alatt állnak, és többeket felmentettek tisztségükből, illetve elbocsátottak. Ezzel kapcsolatban már a múltban is születtek bírósági határozatok, ítéletek. A demokratikus átmenet folyamatai során gyakran történik ilyesmi, elég ha megnézzük például Lengyelország vagy Macedónia példáját. De ezek már a, múlt, már a múlthoz tartoznak, és általában ilyen esetekben az Európai Bíróság, az Európai Emberjogi Bíróság részéről is készültek ítéletek, születtek ítéletek, amelyek általában a helyzet szabályozásához vezettek. Négy alapelvet kell tiszteletben tartani az állami alkalmazottak elbocsátása során a jogállamiság elveiről van szó, ezeknek meg kell felelniük. Először is valakit, akit felmentenek hivatalából, bizonyítékokat kell elétárni arra vonatkozóan, hogy egy terror szervezethez való hozzátartozás elve fennáll, ez nem elegendő, hanem be kell bizonyítani azt, hogy bizonyos cselekmények is történtek. Az ártatlanság vélelme, illetve a jogi képviselethez való jog is érvényesülni, ezeknek is érvényesülniük kell, viszont Törökországban sajnos az a helyzet, illetve az a probléma, hogy az ártatlanság vélelme, mint olyan problematikus, nem csak ezen esetekben, hanem általánosságban véve Törökországban. Ha valaki ellen eljárást kezdeményeznek, akkor gyakran a média, a közvélemény gyakran hajlamos eleve elítélni, még akkor is, hogyha utólag felmentik őket. Itt természetesen korábbi esetekre gondolok. Nem konkrétan a pucs kísérletre. És noha egy szemét felmentenek, továbbra is továbbra is gyakran elítéltnek minősül, hiszen elve megbélyegezték. A szociális biztonság, valamint az emberek jogai, ezeket is biztosítani kell. Nagyon sok közalkalmazott vagy állami tisztségviselő esetében csak absztrakt módon esik szó a hivatalból való felmentésről. De vannak bizonyos listák azokról, akiket felmentettek, ugyanakkor minden egyes felmentett személy esetében egy vizsgálatnak kellene lezajlania. Természetesen az egyes eseteket meg lehet vizsgálni a közigazgatási jogszabályalkotás keretében ez megtörténhet, de az az eljárás, amelyet most alkalmaznak, úgy tűnik, hogy nem teljesen az előírásoknak megfelelően zajlik. És még valami. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 15-ös cikke értelmében a felmentésre sor kerülhet, de ez nem vonatkozik az összes cikkre, tehát mindenképpen az arányosság elvét be kell tartani, amennyiben aránytalanul alkalmazzák a különböző cikkeket különböző csoportokra, ezt be kell bizonyítani, és ez több esetben el is hangzott. Tehát az emberi jogi egyezmény 15-ös cikke eredetileg a biztonságot hivatott garantálni, de mindig az arányosság mindenek felett álló elve kell, hogy érvényesüljön. Ugyanakkor van számos aránytalannak tűnő intézkedés, és most akkor áttérek az utolsó gondolatomra. Az emberi jogokkal kapcsolatos probléma Törökországban Nos, az elmúlt 14 évben számos reform született az országban, és ezeket a reformokat támogatták is az emberi jogok terén. Technikailag ezek a reformok változást eredményeznek természetesen, de az intézmények támogatására is szükség van. Például ami az alkalmazottak felvételét illeti, vagy a katonai szolgálatot, az alkotmány módosítások szempontjából ezeket is figyelembe kell venni, de fontos, hogy ezek gyökeret verjenek a társadalomban. És például a vallásszabadság alkalmazása érvényesülése szempontjából is sok még a tennivaló, függetlenül azon problémáktól, amelyek Törökországban fennállnak. A helyzet mindenképpen az, hogy az európai intézmények és az elnök félbeszakítja az előadót, mondván, hogy van még három előadó. Nos, Az Európai Uniónak Törökországhoz való viszonyulása kellő érettséget kell, hogy tanúsítson. Nem szabad, hogy ürügyként használjuk fel a különböző elvek érvényesülését a csatlakozás szempontjából, hiszen Törökország stabilitása nem utolsó sorban az Európai Unió számára is kulcsfontosságú. Köszönöm szépen. Ibrahim Kaboglu következik a Marmarai Egyetemről. Parancsoljon! Merci, Madame la Présidente. Je me permets d'intervenir en français. Comme... Köszönöm, elnök asszony. Franciál fogok hozzászólni. Már elküldtem egy 9 oldalas anyagot, hogy azt kiosszák, de nyilván nem fogom ezt felolvasni. Úgyhogy megpróbálom összegezni. Egy idézettel kezdenék, hogy a miniszterhelyettes úr véleményét osszam. Jean Marcus professzor Törökországban azt mondta, Törökországban egy valós pucs uh, hiúsult meg, há, hála, uh, és jó ez a demokrácia szempontjából. Nos, először is. Ami az alkotmányosítást illeti, tehát azt az időszakot, ami a pucs előtt volt, aztán jött a pucs, emlékeztettünk a pucs során az emberi jogok tiszteletben tartására, majd következett a sürgőségi állapot, illetve az a jogszabálytervezet, amely erről született, a jogállamiság keretén belül. Nos, ami a pucsot illeti. az elszakadás az alkotmányosságtól mit jelent Törökországban? Ez azt jelenti, már egy jó tíz éve, hogy először is az AKP és a Leguleniszt közötti valamilyen koalíció jött létre, illetve egyfajta alkotmánytól való elrugaszkodás indult be, explicite. Ebben a kontextusban jeleznem kell, hogy két alkotmányos rendelkezés létezik. A második a különböző vallási túlkapásokra vonatkozik. A 24-es cikk a szabad vallás gyakorlásról és a lelkiismereti szabadságról szól, melynek értelmében úgy lehet szabadon gyakorolni a vallást, hogyha az alkotmány 14. cikkét nem sértik. Vagyis az emberi jogokról szóló egyezmény 17. cikke. A második dolog, hogy mindig a 24-es cikk értelmében senki sem használhatja fel a vallást azzal a célral, hogy az állam bármilyen berendezkedését ássa alá vallásos alapon. Tehát arról van itt szó, hogy ez a két terület hogyan találkozik. A 24-es cikket tehát megsértették, a kormány pedig a vallást használta fel annak érdekében, hogy állami területen avatkozzon be vele. Ami az előző évek alkotmányos reformjait illeti, a 2010-ben kidolgozott alkotmánymódosításra gondolok itt, az együttműködés alkotmányos forradalomnak minősült. A legfelsőbb tanács terén is, ö, ami a bíróságot illeti. Tíz évvel ezelőtt a kollégám is tagja volt ennek a testületnek, azelőtt a ö, semmitő szék előtt ö, döntöttek, a közigazgatósági, közigazgatással kapcsolatos túlkapások e, esetén, mint a gülenizmus. Processus, il s'agit à la fois euh, d'une... Tulajdonképpen Arról van itt szó, hogy állandóan eltávolodtak az alkotmánytól, és aztán mikor a köztársasági elnököt megválasztották, kinyilatkoztatták, hogy az alkotmány értelmében nem parlamenti ö, rendszert ö, képzeltek el. Ez megint csak az alkotmánytól való elszakadás folyamatához kapcsolódik. A pucs során született egy nyilatkozat július 20-án. Itt egy figyelmeztetésről van szó, 15 cikkre, elítéljük a pucsot, és az alkotmányos hatóságokat a jogállamiság tiszteletbe tartására szólítjuk fel csak azt olvastam fel, ami a 13. elv. Az első feltétele a jog a demokrácia győzelmének Törökországban a nemzetközi társadalommal szemben szükségesé teszi, hogy a bíróságok és a jogalkotók tiszteletbe tartsanak mindenféle általános elvet, ami a jogra vonatkozik többek között. A pucs, mivel sürgőségi állapotot jelentettek be, Igen, igaz, hogy alkotmányos keretek között a sürgősségi állapot alkotmányos út, de ebben a kontextusban a gyakorlat nem egészen alkotmányosnak tűnik, különböző okoknál fogva. Először is az arányosság elve miatt. Az alkotmány 120-as cikke értelmében a sürgőségi állapot bejelentésének okai a következők erőszakos cselekmények, amelyek a szabad alkotmány által meghatározott rendet akarják megszüntetni. Ettől kezdve lehet jelezni az nem arányos intézkedéseket, alkotmányellenes intézkedéseket, harmadsorban olyan intézkedéseket, amelyek hosszú távon hatásosak, negyedsorban pedig a nem erre a területre vonatkozó intézkedéseket. Ötöd sorban a tulajdonjog megsértése, szólásszabadság megsértése, amelyek az emberi jogok alapértékei. Ezeket sértik, ezek az intézkedések. Lehetnek ezek alkotmány ellenesek és konvenció ellenesek is. Például a 30 napos határidő a 30 nap, amíg fogva tartatnak valakit, ez túl hosszú. Olyan intézkedésekre gondolunk, amelyeknek hosszú távú hatása van az intézményekre vonatkozóan, például kórházak, iskolák bezárása, de mivel nincs elég időm, sajnos ezt nem tudom már részesebben kifejteni de azt mondhatjuk, hogy itt egy metamorfózist átélő alkotmányról van szó. 1987 óta, mert nem elég tiszteletbe tartani ezt az alkotmányt, hogy rendbe hozzuk a rendszert, az alkotmányos rendszert. A jelenlegi helyzetben egy alkotmányos reform nem lehetséges, mert rendkívüli helyzetben élünk, ami a jogállamiság tiszteletbetartását, az emberi jogok tiszteletbetartását illeti, vannak olyan rendelkezések, amelyek segítségével rendbe lehetne hozni az alkotmányos rendszert. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Most pedig Emma Sinclair Webb kap szót, aki a törökországi Human Rights Watch kutatója. Parancsoljon! Köszönöm szépen a meghívást. Először is a kollégáimhoz hasonlóan mi is maximálisan elítéljük a július 15-i esti pucskísérletet. Rendkívül sok civil áldozatot szedett ez a kísérlet, és meg ismét hangsúlyozzuk, hogy felelősségre kell vonni mindazokat, akik ezen halálesetekért felelősek. És könnyen elképzelni, hogy mit élhettek át az isztambuliak aznap éjjel. A parlament épületét támadták, helikopterek civileket támadtak, és egy jelentést fogunk elkészíteni, amiben az összes bizonyíték szerepel de most eh, eltekintve magától a pucs kísérlettől, nézzük, hogy mi történt ezt követően. A török lakosság eh, a demokrácia mellett állt ki, aznap éjjel demokráciát követelt, ugyanakkor a pucsot követően nem eh, a demokráciát tapasztalták meg, hanem a megtorlásokat, és több száz ezren voltak érintettek nem akarok itt most a jogi vitába vele keveredni, ami az arányosságot illeti, csak összefoglalásképpen a rendkívüli állapot elrendelése, az ezt követő statáriális törvénykezés, a megtorlások a gyanúsítottakkal szemben, akiket gülanistáknak tituláltak, gyakorlatilag elhallgatták a médiát, 150 sajtóorgánumot zártak be, a vagyonokat elkobozták, az önkormányzatoknál úgymond vagyonkezelőket jelöltek ki, és egy személy pusztán azzal, hogy terrorizmus gyanújával vádolták, vagy annak kiáltották ki, egyszerűen eltávolították az állami állásából, vagy bebe, bebörtönözték. Tehát rendkívül bizonytalan a légkör, és komoly félelem uralkodik. És ebben a környezetben nagyon nehéz kutatásokat folytatni, ugyanis az emberek a nevük elhallgatását kérik. A jelentésünkben közlendő bizonyítékok nem elég konkrétak, neveket nem tudunk említeni, ugyanis a kormány utánuk menne. Tehát ez egy komoly probléma számunkra. Az Európa Tanács kiváló memorandumot állított össze és jelentetett meg október 7-én, számos ajánlást is megfogalmaz a statáliás törvények felfüggesztésére, megszüntetésére vonatkozóan. Elismerik azt, hogy szükség volt a rendkívüli állapot elrendelésére, de ennek igen komoly árat fizettek a törökök. 30 napos fogvatartás, rendőri őrizet, 5 nap ügyvédi képviselet nélkül. Tehát e, mindennek a nagyon szomorú része az, hogy az AKP korábbi kormányai komoly lépéseket tettek a börtönbüntetés, illetve hát a habeas corpus tekintetében, vagy a kínzásokkal szembeni nulla tolerancia tekintetében. De most, hogy megváltoztak ezek a feltételek, gyakorlatilag egy ajtót nyitottak afelé, hogy a múltba visszatérjenek. a kínzás megszüntetésére igen komoly lépések történtek, és ezek most visszafordulnak. Ezzel kapcsolatosan néhány héten belül egy jelentést fogunk megjelentetni. megjelentetni. Nagyon sok esetben katonákkal, rendőrökkel szemben is kínzást alkalmaztak, akik részt vettek a pucsban. Nyilván a biztonsági erők és a rendőrség körében komoly volt a dű a harag, de ezt valahogy korlátok közé kell szorítani, és ez nem lehet oka annak, hogy a fogvatartási időt kitolják, meghosszabbítják. A visszaélések változatlanok, a Vatan Sugár úti rendőri központban is. A kormányjal jó párbeszédet folytatunk, ők sem akarják ezeket a fogvatartásokat tovább fenntartani. És még néhány dolgot említenek. A CPT féle jelentés. Ez a kormány számára is hasznos lenne az ebben feltart tényeket megismerni. Nem tudom, hogy ez rövid távon, belátható időn belül megtörténik-e. Az ENSZ külön megbizottja a kínzások ügyében nem látogathatott el ebben az időszakban Törökországba, nem vizsgálhatta meg a fogvatartás feltételeit. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy őt beengedjék az országba és ennek még idén meg kell történnie késedelem nélkül. Törökországnak egyelőre nincsen nemzeti prevenciós mechanizmusa a fogvatartással kapcsolatos visszaélések megakadályozására. Tehát mindez azt jelenti, hogy a fogvantartás, fogvantartás kérdése egy fekete lyuk, és a kormány is ennek szeretne véget vetni. Röviden most arról, hogy kriminalizálják a különböző szervezetekben szerepet vállaló aktivistákat. A PKK tagsággal kapcsolatosan is felmerül ez, és most egy állítólagos terrorista szervezetről beszél a kormány, ez a fetulaista terrorista szervezet, amit a bíróság még nem mondott ki, csak a Nemzeti Biztonsági Tanács használja ezt a kifejezést. És ez lehetővé tette, hogy a legkülönfélébb embereket az iskolai tanároktól kezdve bárkiig azzal gyanúsítanak, hogy tagja ennek a szervezetnek. Úgyhogy itt körültekintésre lenne szükség, hogy kit minősítünk terroristának, hiszen a kritérium az, hogy valamilyen bűncselekményben részt vettek-e, vagy sem. Tehát nincsenek megfelelő kritériumok, ez egy nagyon széles körű bűncselekménykör, amivel itt embereket vádolnak, itt a különböző szervezetek, amiket megneveztek, rengeteg emberre kiterjedhet, akiknek kapcsolatuk lehetett közvetlenül vagy közvetetten Gülánnal. Úgyhogy nagyon nehéz ezen a terepen mozogni, minden esetre valahogy ezt kordában kellene tartani, és megfelelő eljárásokat indítani. Számos bíró és ügyész is börtönben ül. Most 34 ezren vannak tárgyalás előtti fog, őrizetben, 77 ezren 7000 személy ellen folyik bírósági eljárás, 2200 bíró és ügyész ül börtönben, és igazából az általunk vizsgált esetekben kellő bizonyíték nem is mutatkozott. A média szabadság, a sajtószabadság már említettem, de még egy dolgot említenék, a, békés, a béke folyamat megszakadása délkeleten. A kurdok ezzel szemben igen komoly reményeket támasztottak, a tekintetben, hogy a konfliktus megszűnjön, de az elmúlt hónapokban a helyzet következtében 400 ezren kényszerültek a lakóhelyük elhagyására délkeleten, úgyhogy egészen katasztrofális a helyzet, és az emberi jogokat a konfliktus mindkét szereplő mindkét fél nem tartja tiszteletben, illetve megsérti. Néhány intézkedés, amit a rendkívüli állapot keretében foganatosítottak, gyakorlatilag a kurd újságokkal szembeni erőszakos fellépést jelentették azzal, hogy ők is támogatták a pucskísérletet. Eh, Köszönöm, és elnézését kérem. Végezetül pedig Simon Gaborio, Gaborio kapszót, aki az Európai Demokrácia és Szabadságért való bírók szervezetének vezető testületétől jött. 12 óra 30-kor azonban be kell fejeznünk az ülést. Bonjour, c'est un juge qui vous parle. Üdvözlöm Önöket, bíróként beszélek Önökhöz. A Párizsi Felebbiteli Bíróság elnöke vagyok, alapító tagja az Európai Bírói Szövetségnek, akik a demokráciáit, a, libe, a szabadságért állnak ki. És egy platform nevében szólok Önökhöz, minden szövetség, minden bírói, Európai Bírói Szövetség nevében, akik még ennyire soha nem fogtak össze. Miért? Pillanatnyilag 2845 bírót tartanak fogva. Persze még mindig nem tudunk minden mindent, 3390 bírót hívtak vissza, a hivatalos labban meg is jelent 3390 név. Ezeknek a bíráknak most már nincsen joguk semmiféle ö, hivatás gyakorlásra, mindenüket elvették, és mivel a nevük a hivatalos labban megjelent, egyszerűen hogy tudnának munkát találni, minden jogi tevékenységet betiltottak nekik, és terroristáknak nevezték őket egy nyilvános dokumentumban. Nem azt jelenti ez, hogy a bírák a törvényeken kívül élők, és nem szabad őket felelősségre vonni valamilyen módon. Azonban az eljárásnak fernek kell lennie, és joguk van a joghoz ugyanúgy, mint másoknak is. És azon túl, ami számukra és családjuk számára az a borzasztó körülmény, hogy börtönben vannak, gyakorlatilag a bírói hatalom egy részét képviselik. El tudják képzelni, hogy milyen lehetetlen a helyzet. Először is. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy már évek óta mi, az Európai Bírák Szövetsége állandóan arra figyelmeztettünk, hogy a jogállamiság Törökországban bár sokat fejlődött, de visszalépést tapasztaltunk ezen a téren. Hat bírát. A 2015-ös tavasz óta ö, fogvatartottak, ö, vagy azért, mert ö, ö, valakit vádoltak, vagy azért, mert vétek és még mindig nem ö, hoztak döntést az ügyükben. Nagyon sok bírát ö, teljesen ö, önkéntesen áthelyeztek, ö, általában inkább a déli területekre, a Szíriával való ö, határ mentére, mert olyan döntéseket hoztak, ami nem tetszett. Úgyhogy visszalépés történt a bírói hatalom terén, illetve függetlenségét illetően. A 2014-ben létrehozott testület nagyon gyanús tevékenységet tapasztalt. A bírákra nyomást gyakoroltak, és hatalmon belül újak kerültek megfelelő pozíciókba, ahol teljesen kétes döntések meghozatalához tudtak ö, hozzájárulni. Úgyhogy ezért kellett visszalépni egy csomó bírá, bírónak. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy olyan helyzetet teremtett ez, ami nem tartható. Engedjék meg, hogy az emberjogi biztost idézem, óriási kihívás lenne a török, Törökország részére, hogy bebizonyítsa, hogy olyan, olyan helyzetben, mikor 3500 bírát visszahívtak, és ezreket bezártak, hogyan lehet hatékony orvoslatot biztosítani az emberi jogok megsértésével szemben, amikor a végrehajtó hatalom, vagy a közigazgatás, vagy maga a bíróság önkéntes döntést hoz, mert ezeket a bírákat nagyrészt a kollégáik helyezték áll, vonták vissza tevékenységükből, és ítélték el. Nincs tehát jogorvoslat lehetőség, és abban sem vagyunk biztosak, hogy a török alkotmánybírósághoz fordulhatnak-e. Legalábbis nem tudjuk, hogy mi a helyzet a török alkotmánybíróságon, mert pillanatnyilag 20 ezer eset áll előttük az állam csint, a pucsot követő események miatt. De itt nem arról van szó, hogy panasszal éjek a testület nevében, azt kell csak elmondanom, hogy az igazságszolgáltatás nem független, nem pártatlan. Törökországban nem lehet fair eljárást kezdeményezni. Ami engem illet, ezek a bírák nem csak számok, ismerem őket. Például egy kollega, aki tavaly Franciaországba látogatott, és elmondta, hogy mi a helyzet Törökországban, börtönben ül. Egy kilenc fős cellában 32-en vannak. El tudják ezt képzelni, hogy a bírákat egy cellába tartják a bűncselekményeket elkövetőkkel, hát mi történhet itt velük? A többi börtönben ülő mit tehet. Egyszerűen nem lehet ügyvédet találni, azért, mert meg vannak félelmítve, vagy börtönben ülnek ők maguk is, tehát nincs védelem. Maga a Nemzeti Szövetség is álláspontot alakított ki azon bírákkal szemben, akiket vádolnak, akiket megtámadtak. Most európai szinten próbálunk összefogni azon ügyvédekkel, akik készek lennének pénzjuttatás nélkül is védelmükre kelni. De voltak, akik azt mondták, hogy nem külföldi ügyvédet akar például az apám, mert ez gyanús lenne, hogyha nem török ügyvéd védeni. Úgyhogy tényleg vészharangokat kongatunk most itt. Nagyon sok mindent lehetne még mondani, de tekintettel a rendelkezésre álló időre sajnálatos módon nem tudok mindent elmondani. Amit a törökországi képviselőknek el szeretnék mondani, az az, hogy mindig, mi együtt sírtunk a pucs áldozataival, de azokkal is együtt sírunk, Eh, akiknek eh, eh, nincs jogi képviselete. Bízunk Törökországban, mert a 2010-es években nagyon fontos reformokat vezettek be, hogy a török igazságszolgáltatás tényleg független és pártatlan legyen. Az alkotmánytanács nagyon bátor döntéseket, példaértékűeket hozott, és a bírák kezdtek függetlenek lenni és még magas szintű politikusokat is megkérdőjeleztek. Ez nem azért volt, mert ilyen-olyan ötlettel indítattak, hanem azért, mert megfelelően képviselték a hivatásukat. Nálunk Franciaországban is kell döntenünk magas szintű tisztviselőkről, és sírunk mert a bizalom veszik el most éppen, és szeretnénk, hogyha ismételten bízhatnánk Törökországban, hogy a jogállamiságot visszaállítsa, amely méltó ehhez a nagy néphez. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönöm a beszámolót, köszönöm az eddigi hozzászólóknak, és folytassuk átadom Faloganes úrnak az elnöki teendőket, társ elnökömnek. Háromnegyed egyig folytathatjuk az ülést, parancsoljon. Members, Mr. Gill has a... Gill úrnak adom meg elsőként a Gibe, Gib elnézést, Gib kollégának adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kaptam szót a, az első részben, amikor a külügyminiszter helyettes itt volt. Most azonban tehát nem nyílt alkalmunk kérdezni, de ennek ellenére azt hiszem, hogy még mindig aktuálisak a kérdéseim kiváló bevezetőt hallottunk az Európa Tanács képviselőjétől a jelenlegi helyzetről. Mindenki azt hangsúlyozza, mi magunk is, hogy elítéljük a pucs kísérletet, ugyanis egy demokratikus államot nem lehet puccsal megdönteni. Viszont a kérdés, hogy az itt elhangzott példákkal szemben, nevezetesen, hogy Törökországnak nem lett volna -e szüksége segítségre a jogállamiság fenntartásához, és lehet, hogy segíteni kellett volna Törökországot, hogy normál, a normál viszonyokat visszaállítsa, ez mindenki számára hasznos lett volna. A második kérdésem, önök hogyan látják a probléma megoldását a, meg, a belső stabilizáció megvalósításában mindannyian szeretnénk, ha Törökország partnerünk maradna, akivel jók a kapcsolataink és végül is ezért tartjuk most ezt a meghallgatást, hogy megismerjük a különféle véleményeket a török kormány részéről, illetve a nemzetközi szervezetek részéről. Más megoldás nincs. Lényeg az, hogy meg kell találni a kiutat. Köszönöm, Kati Piri asszony. A következő az Európai Parlament jelentéstevője Európa-Törökország kapcsolatában. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Tudom, hogy kifutunk az időből. A pucsot követően megvolt a lehetőség eh, Törökországban. Láttuk a politikai egységet, a sajtó sokszínűségét, eh, az utcára vonultak az emberek a demokrácia védelmében, tehát eh, nagyon erős támogatás volt a tekintetben, hogy felelősségre kell vonni a csistákat. Most azonban a szükségállapotot meghosszabbították, és több százezreket letartóztattak, és eltűntek, de elbocsátottak. Kívánnak-e valamilyen monitoring rendszert alkalmazni az események nyomon követésére? Nagyon fontos, hogy a török kormány lehetővé tegye a CPT jelentés közzétételét. Be kell szüntetni a kínzásokat, és csak így lehet eloszlatni a különféle vádaskodásokat. Én hálás vagyok, hogy említették a délkeleti országrészt, ugyanis már ezen a héten is láttuk, hogy a helyzet tovább eszkalálódik, AKP politikusokat támadnak. És végezetül a civil szervezetekhez intézném a kérdésemet. Törökországon belül is párbeszédet folytatnak a török parlamenti képviselőkkel, kormány képviselőkkel, avagy pedig csak az európai platform az, ahol a civil szervezetek párbeszédet folytatnak. Köszönöm szépen, Piri asszony. Rodriguez asszony. Muito obrigada. Köszönöm szépen. Portugálul fogok hozzászólni. Egy török országi misszióval, misszión jártam a pucs kísérletet megelőzően két hónappal, és azt hiszem, hogy ez egy ideális alkalom ahhoz, hogy megvitassuk a kérdéseket, méghozzá nagyon átlátható módon. Örülök a hozzászólásoknak, és különös tekintettel Kabogló professzor úr előadásán hallgattam nagy érdeklődéssel, akivel volt alkalmam találkozni Isztambulban, de szeretnék felvetni egy másik témát. Ki volt az, aki engedett a pucs kísérletnek, aki lehetővé tette? Amikor a törökországi misszión jártunk, három képviselő voltunk ott jelen, és különböző problémákkal szembesültünk. Például az Unió által elvárt feltételek teljesítése Törökország által. Mindenki azt mondta, hogy egyértelmű ellentmondás volt a török alkotmány, a törvények, illetve a kormányzat gyakorlata között. Például, ami az internetes honlapok korlátozását illeti, kb. 100 ezer honlapot zároltak májusban, az oktatókat üldözték, instrumentalizálták az igazságszolgáltatást, akadályozva a bírák munkáját, és csak a kormánypárti szervezetek kaptak finanszírozást, és így korlátozták a médiát, illetve a média szabadságot. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy Törökország elvárta ki elvárta a különböző mm, számadási mechanizmusok érvényesítését az Európai Unió részéről. Szerettem volna a szükségállapotról is beszélni, ugyanis a szükségállapot egy latin szóból ered, justícium, amelynek a jelentése a jog gyakorlásának felfüggesztése, pontosan azért, hogy egy szuverén hatalom garantálja a jogállamiság érvényesítését. Tehát nem akarjuk azt, hogy a jogállamiság felfüggesztése lehetővé tegye a visszaéléseket ugyanezen állam részéről. Az emberek kivonultak az utcára, az utcákra július 15-én, védeni akarták hazájukat, Törökországot, és egy kicsit szerettem volna a török kormány képviselője irányába is szólni, mert véleményem szerint az Európai Unió nem volt lassú, amikor állást foglalt a pucs kísérlettel kapcsolatban, ugyanis egy nappal később a legfőbb képviselőnk már kinyilatkozta, és lassan le is zárom azt, hogy mi volt a véleményünk a pucs kísérletről. Megemlíteném még, hogy több mint 200 halálos áldozata volt ennek a pucskísérletnek, de az adataink szerint itt főleg az elkövetőkről volt szó. Elnök, elnézést kérek, mert csak 16 percünk van. És mindössze ennyi lett volna a kérdésem. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném az összes vendégünknek megköszönni a hozzászólásaikat, amelyek rendkívül tanulságosak és érdeklő, érdekesek voltak. Gaborio asszonyt idézném. Igen, sírattuk akkor is a, a pucskísérlet áldozatait, és most is ezt tesszük a bebörtönzöttek miatt. A kérdésem azonban az, hogy mit teszünk ezek után ugyanis azt jeleztük, hogy mennyire felháborodtunk, bíráltuk a török hatóságok fellépését, ezzel egyetértek, de nem voltunk ennyire hatékonyak, amikor a jövőre nézve a párbeszéd kialakításáról volt szó, hiszen végeredményben mi mit szeretnénk elérni? Szeretnénk támogatni Törökországot, nem a kormányt, hanem a török népet, annak érdekében, hogy megszilárduljanak a hosszú távú demokratikus reformok, és demokratikus legyen az ország, belértve az igazságszolgáltatás reformját is. Tehát azt szeretném tudni, hogy mit tehetnénk még. Az Európa Tanács válasz azt hiszem egyértelmű volt. Remélem, hogy ugyanilyen egyértelműen elmondják majd azt is, hogy mi történik a börtönökben. Ez kapcsolódik ahhoz is, amit Sinclair asszony mondott, hiszen ez az, ami leginkább aggasztja a török kormányt, és ezen változtatni kell. De mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük a török népet, a liberálisokat, hogyan tudjuk támogatni, amikor ők azt állítják, hogy Európa hátat fordít nekik hiszen egész, az egész társadalomra nézve trauma volt a pucs kísérlet. Ön is említette Korkut úr, az illetékeseket természetesen felelősségre kell vonni, de hogyan tudunk különbséget tenni a terrorizmus széleskörű koncepciója alapján azok között, akik felelősek, illetve azok, akik azok között, akik csak szimpatizálnak, de nem felelősek a pucskísérlet elkövetéséért. Tehát hogyan tudunk konstruktívan fellépni, és a felháborodás helyett konstruktívak lenni a jövőbeli kapcsolatok kialakításában. Köszönöm szépen, Gomes asszony. I'll be very brief. Nagyon rövid leszek. Maximálisan támogatom, amit több előadó, különösen Gabor asszony elmondott Fontos, hogy a börtönbe zártakkal kapcsolatot lehessen teremteni. Lehetővé kell tenni a török kormánynak, hogy az ENSZ misszió bejuthasson az országba, és beszélhessen a fogvatartottakkal az esetleges kínzások vagy emberi jog sérelmek kapcsán. Köszönöm. Andrew Laikis úr. Nincs mikrofon. Όποιος διαβάζει τι συμβαίνει στην Τουρκία κατανοεί ότι tehát ha elolvassuk, hogy mi történik Törökországban, akkor egyértelműen látjuk, hogy a jogállamiság sérül, az emberi jogok sérülnek, és teljesen nevetséges, ha azt hiszük, hogy ez az egész július 15-én kezdődött. A miniszter úr itt elemezte a helyzetet, és azt mondta, hogy július 15-e után senki nem akarta a diktatúrát, mindenki a demokráciát támogatta. A július 15-e után ugyanakkor egy olyan helyzet alakult ki, amikor nem beszélhetünk az emberi jogok védelméről. Július 15-e előtt érvényesült a kurdok jogi képviseletére vonatkozó jogszabály. És július 15-e előtt is történtek már sérelmek a sajtószabadság, illetve az emberi jogok ellen. Önök szerint az Európai Parlament mit tehet a törökök jogainak védelme érdekében, és az emberi jogok maximális tiszteletben tartása érdekében, a jogállamiság érdekében. Köszönöm szépen. Astrovicsis, köszönöm szépen. Egy kicsikét nehéz kérteni a nevemet. Egyetértek, hogy nem július 15-én kezdődtek ezek a dolgok. Ha megnézzük az európai parlamenti frakciók és képviselők nyilatkozatait, három éve már adtunk fokozott aggájainknak, hogy romlik a helyzet Törökországban, és hogy Erdogan nem európai irányba viszi az országot. Vannak komoly kételyek Erdogan úr stratégiáját illetően. Mint korábban is elhangzott, mi maximálisan elítéljük a pucs kísérletet, ezt nem lehet megmagyarázni, nem lehet támogatni az mögött álló erőket. Ennek ellenére kiváló jelentést készített az Európa Tanács, és a tíz oldalas anyag, amit megkaptunk is kiváló. A kérdésem az előadókhoz az, hogy ezt a dokumentumot, ezt az anyagot milyen mértékben vitatták meg Törökországban? Ha megnézzük az első oldalt, a javaslatokat, ha ezek megvalósulnak, akkor a helyzet lényegesen javulni fog. Tehát mi a helyzet, mi a sorsa ennek a gyakorlatilag dokumentumnak Törökországban? 7, percben, 7 perc múlva leáll a tolmácsolás, úgyhogy egy-egy perc mindenkinek. Thank you, Chairman. Uh, I will be short, just one minute. Um... Rövid leszek. Említették, hogy a uh, az állam által támogatott um, emberi jogi jogsértések uh, Törökországot sújtják. Ma ugye Törökországról és a jogállamiságról beszélünk a napi rend alapján. Nem szeretnék most az oktatókról, a tanárokról, az újságírókról beszélni, hanem az igazságszolgáltatás rendszerére szeretnék szorítkozni. Több ezer embert megbélyegeztek, börtönbe vetettek, ők az igazságszolgáltatásban dolgoztak. Azt hiszem, hogy a következtetés nagyon egyszerű. Európai szemszögből nézve, és szembe kell néznünk ezzel az előttünk levő kérdéssel. Létezhet jogállamiság, létezhet egy demokratikus társadalom egy olyan országban, ahol nincs független igazságszolgáltatói hatalom? Ez nagyon egyszerű, és azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk is a választ. Elnök Verzsi Ászony következik. Köszönöm, elnök úr. Próbálok távirati stílusban hozzászólni. Visszatérve arra, amit nagyon sok kollega elmondott, én is megdöbbentem egy kicsit, hogy a miniszter azt mondta nekünk, hogy senki sem hatá- ítélte el az Európai Unió részéről az áll- a, ezt a pucsot, szerintem pedig ez így volt, és mindenki egy kicsit meg van döbbenve, hogy hogyan alakult a helyzet azóta beleérte, beleértve azt is, mert nagyon sokan tapasztaltuk azt, hogy voltak előrelépések az elmúlt évek során Törökországban, de hogy az is elhangzott, sajnos több éve már inkább rosszabb lett a helyzet. Az a benyomásunk, hogy a pucskísérlet csak kifogás, hogy felgyorsítsanak egy folyamatot. És ez eléggé traumatikus élmény. Köszönöm főleg Szenkler asszonynak, hogy felhívta figyelmünket arra, hogy mi történik Törökország délkeleti részén, mert úgy gondolom, hogy hogy a definíció ra szükség van, hogy van terrorista szervezet. Sajnos nem tudok ebbe részletekbe menni, és aztán köszönöm, hogy elmondta, hogy mi történik a bírókkal. Végül pedig a szólásszabadságról nagyon keveset szóltunk ma délelőtt, pedig alapvetően fontos. Az Európa Tanácshoz fordulok. Vannak olyan tévéadók, amelyek nem sugározhatnak mondván, hogy a Telekomról született egy, egy törvény, erre külön oda kell figyelni. López, and then I give the floor for two minutes to, to the minister. Majd két percben a miniszter úr és minden hozzászóló két percben szól. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy szisztematikusan sérül a habeas corpus Törökországban, egy alapvető jog a jogállamban ami lehetővé tenné a az egyéni szabadságjogok érvényesülését, a védelmet, illetve a bírósági vád megfogalmazásának elveit, ez pedig sérül az országban, és mi ezt úgy mondjuk ki, hogy a lehetőleg határozottabban el is ítéljük egyidejűleg a pucs ahogyan azt a kollégám mondta. Szeretnék néhány gondolatot még hozzátenni az elhangzottakhoz, például ami az elkobzásokat vagy az államosításokat illeti, ez ugye a vállatokat sújtja, és természetesen nem egyenértékű a testi, fizikai jogsértésekkel, de azért a jogbiztonság elvét sérti, és aztán ott vannak a kínzások is, amelyekre a börtönökben sor kerülhet. A kérdésem végezetül annyi, hogy ha szembenézünk ezzel a helyzettel, azon túl, hogy milyen választ adunk a pucskísérletre, úgy gondolom, hogy mindez már korábbról jön, és ez összefügg az állam természetével, az állam jellegével, és így gyakorlatilag a modern Törökország alapelveivel szakítanak. Ez összefügg persze a, a vallás szerepével és az állam alapelveivel. Epitedios úr. Köszönöm szépen. Hogyan lehetséges, hogy a törökországi igazságszolgáltatásban érvényesüljön a pártatlanság, miközben bírókat és ügyészeket tartanak fogva a fejük fölött, folytatják le a tárgyalást. Ez egyfajta demoklész kardja. Hogyan tudják itt az ártatlanságukat bizonyítani? Hogyan lehet bármiféle védelemre joguk? Az ilyen rendszer hogyan működhet pártatlanul? Itt az aggályok nagyon súlyosak, az emberi jogok megsérülnek. Tudjuk, hogy Törökország alapvetően a jelenlegi helyzeten alig lehet javítani. Szalin úr, két percben. Szahin úr két percben. Itt a barátaink véleményét természetesen maximálisan tiszteletben tartjuk, gyakorlatilag a helyzet minden vetületét megvizsgáltuk. Ez most... Ha megnézzük a helyzetet Európa fővárosaiból, akkor az az érzésünk, Tehát, ha megnézzük a helyzetet, illetve a különböző véleményeket Európa fővárosaiban, akkor úgy tűnik, mintha mi valamilyen hibát követtünk volna el a pucssal kapcsolatosan. Az a tény, hogy megvédtük az országot, a demokratikus berendezkedést, és az alkotmányosságot, ezt mintha be se következett volna, mintha senki erről tudomást sem venne. Igen, többen, többeket meggyilkoltak, bombázták a, a parlament épületét és más épületeket. És ez konkrétan ez történt, ezzel szemben ellenállás volt, és most ez az ellenállás az, amit kritika ér. Ne feledjük el, hogy három évvel ezelőtt a Balioz és az Energon ügyek kapcsán egyfajta para állam alakult ki a katonai körökben, és ezen perek során méltányos sági eljárásra került sor. Most a szabadság védelmére történnek erőfeszítések, azáltal, hogy kiszűrjük ezeket az elemeket, amelyek a rendszert akarják aláásni. A törvények demokratikus eljárások keretében születtek az alkotmányosság rendjének megfelelően a parlamenti, szokásos parlamenti eljárás keretében. Tehát ez a helyzet a törvényekkel. Minden végrehajtása ezen rendelkezéseknek pedig a legátláthatóbb módon történik a törvényesség betartása mellett, és az Európa Tanács ajánlásainak figyelembevételével. bomba yüklenen e, belediye HDP'li belediyelerin bomba yüklü araçlarından da bahsetseydi. Okay. Emlékeztetnék arra, hogy két nappal ezelőtt két öngyilkos e, merénylő e, vettek őrizetbe, és e, meghiúsult ez a kísérletük. Akkor most angol és francia nyelven folytatjuk. Of our speakers. Uh, we start from the ladies. Uh, Mrs. Simone Gaborio. Ah.